Okay. Okay, good afternoon, it's time to wait, but... Jó napot kívánok! Itt a szavazás ideje, de előzőleg két ügyrendi közleményem lenne, illetve két ügyrendi felszólaló van. Tolja asszony az első, tessék. Tolja. Tolja asszony. She's not there. Nincs itt. Akkor Gárdéni asszony.